felelősségét megerősítettük. Az Európai Néppárt eh, frakciója, a Szociáldemokrata frakció, az Európai Konzervatívok és Reformisták eh, frakció, illetve az Európai Egyesült Baloldal frakciója a parlamenti delegációkhoz, illetve a szakbizottságokhoz képviselőket javasolt. A jegyzőkönyvben megtalálhatóak ezek a kinevezések, hogyha ezzel kapcsolatban nem lesznek semmilyen fajta fenntartások, akkor ezeket elfogadottnak